Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich begrüßen. Wir haben heute Nachmittag eine Reihe von Tagesordnungspunkten. Folytatjuk a délutáni ülést, illetve megkezdjük a délutáni ülést, és folytatjuk az ülést. Egy sor napirendi pont van a napirendem. Úgy látom, hogy a kollégák hatalmas számban vannak jelen. Ezzel már is megnyitjuk a hetes napirendi pont vitáját, az új digitális menetrend Európa számára. A jelentéstevő pedig Pilar del Castillo, aki meg is kapja a szót. Please start. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez az utolsó vitánk erről a kérdésről. A módosítókkal szeretnénk foglalkozni, az új digitális menetrend 2015.eu. E hogy hányadam is állnak a dolgok? Nos, utolsó pillanatban változásokat eszközöltünk, de úgy tűnik, hogy szolíd, megbízható megoldás jön létre. A módosítók tekintetében 28 mód, kompromisszumos módosító indítvány dolgoztunk ki, és ezeknél a megfelelő egyességet is elértük, azért, hogy egy közös álláspontot tudjunk elfogadni. A digitális, a 2015 új digitális menetrend tekintetében meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek az erőfeszítéseiket és így remélem, hogy holnap elérhetjük a megfelelő eredményt. Köszönetemet meg szeretném előlegezni. Úgy hiszem, hogy a holnap az ITRE-ben elfogadott eredmény mindenképpen eh, megnyugtató lesz, és remélem, hogy a plenáris is átveszi majd ezt a végeredményt, mint a szakbizottság de erre igazából nagy szükség volt, mégpedig azért, mert jelenleg minden intézmény, még egyszer mondom, minden európai szerv, a tanács, a bizottság, valamint a spanyol soros elnökség ez irányba mutató javaslatokat dolgozott ki. A cél az, hogy stratégiai keretet határozzunk meg, melynek segítségével a legjobb feltételeket lehet teljesíteni annak érdekében, hogy az Európai Unió potenciálját a legjobban kihasználja. A digitális forradalomban rejlő lehetőségeket a legjobban kihasználja. A parlament vezető szerepet játszik, és ennek mindenképpen örülnünk kell. Aki, azaz, hogy mi egy bizottsági kezdeményezés alapján dolgozunk. Augusztusban a bizottság arra kért bennünket, hogy értékeljük a 2010-es digitális menetrendet, erről egy saját kezdeményezésű jelentés készült, és ezzel a parlament nagyon fontos álláspontját ebben a kérdésben kidolgozhatjuk a telekommunikációs csomag után, amely már a telekommunikációs csomag, a tanács, a bizottság és természetesen a parlament támogatásával jött létre, ahol minnyáján valóban egy irányban dolgoztunk, a legjobb felt- annak érdekében, hogy a legjobb feltételeket teljesítsük a munkához, a fogyasztóvédelemi érdekeit érvényesítsük. Nos, ezután, a csomag után jön a következő lépés. Sőt, két lépés következik. Egyrészt a telekommunikációs csomagot gyorsan, koherensen és minden tagállamban végrehajtva kell végrehajtani. Ez pedig feltétele lesz annak, annak hogy ezután a digitális menetrendet teljes egészében tartalma alapján ki lehet bontakoztatni. Hogyha pedig ide eljutottunk, akkor nagyon fontos lesz, <clears throat> hogy ne várjuk ki a teljes alkalmazást, hanem a további fejlesztést számára stratégiai célokat tűzünk ki, mégpedig azért, hogy konkrét célkitűzéseket és specifikus intézkedéseket tudjunk fogalatosítani, amelyeknek segítségével e célokért dolgozhatunk. Végezetül pedig az emögött rejlő koncepció akképp fogalmazható meg, hogy létrejöjjön egy stratégiai referenciális keret, amelyben minnyáján egyetértünk, amely specifikus célokat határoz meg, és tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek segítségével a célok elérhetőek. Nem is mondok többet, nem is hiszem, hogy szükség volna bármit hozzátenni még az itt elhangzottakhoz. Hiszen úgy gondolom, minnyáján tudjuk, hogy milyen alapon épül meg ez a stratégiai referenciális keret. De két elemet mégis kiemelnék. Egyrészt, minden fellépés lényegében és a referenciális keret középpontjában is az emberek, az emberi lények, az állampolgárok vannak. És így nagyon fontos, hogy helyzetbe hozzuk az embereket, empowermentet adjunk számukra. Lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy hozzáférjenek a hálózatokhoz, amelyek segítségével lehetőségeket kapnak, információkat szerezhetnek minden területen. Másrészt a digitális kontextusban fenn akarjuk tartani a fogyasztói jogokat. Ez tehát nagyon fontos. Nos, ebben az ördögi körben, amely egyébként az általam kiosztott diagramban olvasható le, az ember, az egyén kell, hogy álljon a figyelem terében. Van egy másik kör is, amely központi szerepet játszik, ez pedig az egységes európai digitális piac. Már hosszú ideje hallunk erről, de az online tranzakciók 7% amelyet az EU állampolgárok végrehajtanak, határon átnyúló tranzakcióz. Összes többit pedig az egyes tagállamok határain belül hajtják végre. Tehát a piac erősen fragmentálódik, töredezik. Ez pedig oda vezet, hogy Szükség van arra, hogy egy hatékony piacot hozzunk létre az 500 millió fogyasztó számára, akik online vásárolhatnának be a digitális korban. Nyitott és versengő digitális piacot kell létrehozni, és megfelelő szakértelemre van szükség ezen a piacon. Nos, mindezt a feltételt teljesítve biztosíthatjuk, hogy minden egyén jobb lehetőségekkel áll majd szemben. por parte eh, de las eh, personas. Másrészt pedig az árverseny is működik majd. Így lehet tehát a legnagyobb hasznot húzni a rendszerből. Röviden, összefoglalva, elnök úr, kedves kollégák, nem akarom hosszan húzni a szót. Úgy hiszem tehát, hogy nagyon fontos pillanatot értünk el, amely az új ciklus első évével fedi le egymást, mégpedig a parlamenti képviselők egy négy éves időszak előtt állnak még, amely alatt igazi befolyást gyakorolhatnak az ügyre. Ezért egy scoreboardot, egy eredményjelző táblát is létre akarunk hozni, és az európai és a nemzetközi célokat is fel akarjuk tüntetni. Egy éves digitális csúcsot is megszervezünk, ez egy éves digitális fórum lesz, amelyre koncentrálhatunk, és amelynek segítségével a kérdéseket megvizsgálhatjuk. Nos, hogy a digitális forradalom nagy hatalmas esélyét hogyan használhatjuk ki? Ez tehát a kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valian asszony kapja meg a szót. Well, thank you, Chair. First of all, I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevő asszonynak, De Castillo asszonynak a hatalmas munkáért, amelyet végzett. És a, úgy gondolom, hogy a sok módosítás mutatja nagy érdeklődést. Világos, koherens és egységes üzenetet kellett elküldeni a bizottságnak. Nagyon fontos jelentésről van szó, de aggaszt ugyanakkor, hogy a stratégia, amelyet ki akarunk alakítani, ne csak a kívánságok üres óhajok listája legyen, és ne legyen irreális, ezt nagyon fontosnak tartom. Nos, el szeretném mondani, hogy elégedett vagyok a kompromisszumos módosítókkal. Ugyanakkor a széles sávú ellátottság 100%-os biztosítását, melyről az ötös kompromisszumos módosító szól, nagyon fontosnak tartom. Ez nem jelent a üzemeltetők számára tovább biterhet. Ezért nagyon fontos, hogy az e célt szolgáló közpénzek ne torzítsák a versenyt, különösen a már nagyon kompetitív részein a piacnak. Másodszorban üdvözlöm azt a tényt, hogy az állampolgárokat állítjuk az ICT politika homlokperébe, őket empoweroljuk, azaz hozzuk helyzetbe, és Üdvözlöm azt is, hogy a jelentés mind az infrastruktúrák, a mobil, a kábel és a telekommunikációs struktúrák és a szoftverek tekintetében a versenyre koncentrál, hiszen a verseny mind a fogyasztók, mind az üzleti élet érdekét szolgálja. Üdvözlöm a tartalmi változást is még az eredeti jelentésben. Voltak éppen a tartalomiparról nem tétett említés, ám a most szélesebb körben említi a jelentéstervezet a tartalomipart. Megfelelő egyensúly jön létre a <clears throat> hozzáférés és a szerzői jogok tulajdonosai és a tartalomszolgáltatók érdekei között. Másrészt a tartalomszolgáltató ipar nagyon jelentős szerepet játszik, és ezért nagyon nehéz a one size fits all, vagy a mérték utáni szabott szerzői jog érvényesítés. A spektrum realokációját nagyon fontosnak tartom, ezen a területen közösségi szinten kell koordinálni a fellépést azért, hogy a káros tagállami befolyást kiküszöböljük és maximalizáljuk a spektrum felhasználhatóságát. Ezen felül nagyon sajnálom, hogy nincs olyan intézkedésről szó, amely a keresletet növelni az ICT területen, sokkal inkább kínálati intézkedésekről van szó, mint például az univerzális széleskörű lefedettség megteremtése. Ezek nagyon fontos intézkedések, de <clears throat> nem célra vezető csak erre koncentrálni mi értelme van annak, hogyha mindenkire kiterjed a széleskörű internet, hogyha a lakosságnak van egy része, aki nem hajlandó vagy nem tud előfizetni? Egészséges üzleti környezetre van szükség, és meg kell értenünk, hogy a végfelhasználóknak mire van szükségük. Összességében remélem, hogy a kompromisszumos módosítókat minél hamarabb véglegesíteni tudom, és a legújabb változatot nem szeretném módosítani, hiszen úgy gondolom, hogy a javasolt szöveg mindenki számára elfogadható. Köszönöm. Dankeschön, Herr Kalfin. Köszönöm szépen, Kalfin úr. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom De Castillo asszonynak az elvégzett uh, munkát, és köszönöm azt a kitűnő együttműködést, amelyet a jelentés, illetve a ma a holnap szavazásra bocsátott változat előkészítésében végeztünk. A jelentés címe már maga hatalmas érdeklődést keltett sok szereplő részéről, és nagyon sok képviselő is figyelmét fordította a e, kérdésre, ezért van ilyen nagyon sok módosító indítvány is. A jelentéstevő kitűnő javaslata abban rejlett, hogy fókuszáljuk e, a vitát. És ezen széles körben a cél az volt, hogy e, a, mielőtt a bizottság előkészíti közleményét, megfelelő véleményt fogalmazzunk meg. Jó ötlet volt az, hogy a már megvitatott kérdésekről ne nyissunk új vitát, és a telekommunikációs csomag kérdéseit se boncolgassuk újra. Tehát nem akartuk a vitát újra nyitni a e kérdésekben, hanem sokkal inkább a végrehajtás kérdésére koncentráltunk. Jó megközelítés volt ez. A jelentés széleskörű politikai jelzést akar átadni, kiadni az Európai Parlament részéről, és ez alapján várjuk majd az Európai Bizottság közleményét valószínűleg jövő év, jövő hónap végén, és ezután pedig a kérdéseket a konkrét szakpolitikák végrehajtása során fogjuk megvitatni. Sok ö, fontos kérdést <clears throat> vetett fel a frakciónk. Ezek közül csak néhányat szeretnék megemlíteni. Mi támogatóan álltunk hozzá a befektetések kérdéséhez, valamint a interneten belüli verseny támogatásához, ezen felül pedig a Digital Switch Over kérdésében úgy gondoltuk, hogy nagyobb hangsúlyt kell adni a fogyasztók kérdésének, hogy megengedhetik-e maguknak ezt a átállást, a digital switch over-t, hiszen az elképzelés az volt, hogy nem csak a cégek és a közszolgálatok, hanem a a lakosság életének egy része is az interneten bonyolódjék. Különösen aggasztanak bennünket azok a fogyasztók, akik a kereskedelmi megfontolások határmes gyéjén vannak. A fogyatékkal élők, a munkanélküliek, a távoli térségekben élő emberek, vagy pedig az alacsony jövedelműek. Ezeken a területeken, illetve az ő esetükben a kereskedelmi megfontolások alapján talán nem dolgoznák ki a következő generációs hálózatokat. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben a jövőben erre a kérdésre kell, hogy koncentrálódjék az egyik fő vita. Számunkra, és egyébként sok más frakcióban dolgozó kollégáink számára nagyon fontos volt, hogy a hálózati egyenlőség elvét érvényesítsük. Ez egy olyan elv, amelyet fenntartottunk a parlamentben, és fenn is kell tartani a jövőben, hogyha elegendő teret akarunk biztosítani az internet fejlődésének, hogyha stimulálni akarjuk. Természetesen a digitális technológia szerepével is foglalkoztunk mi szocialisták észrevételeinkben, hiszen ez fontos munkahelyteremtő funkcióval is jár. Aggasztott bennünket a biztonság kérdése, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. És persze nem itt lehet ezt a kérdést megemlíteni, de említést tétetik a jogsértésekről, például a szerzői és szomszédos jogok megsértéséről. Nos, a parlament elfogadott egy irányelvet, amely a mir conduit koncepciót alkalmazza, még egyszer mondom, ezek voltak a szocialisták és demokraták főbb észrevételei és aggájai, de nagy részben sikerült kompromisszumot találnunk, amely nem egy gyenge kompromisszum, hanem elfogadható kompromisszum minden nagy frakció számára. Másrészt ugyanakkor nagyon határozottan fogalmazza meg, hogy a parlament mit gondol az internet fejlődéséről. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítók a legtöbb eh, frakció aggájait megszólítják. Nagyon nehéz volt eh, ezekben a kérdésekben megállapodásra jutni, és ezért meg kéne őrizni a kompromisszumokat. A célunk tehát az, hogy világos és hangos politikai üzenetet fogalmazzunk meg e problémáról. Kevés dolgot kell véglegesíteni ezek kis kérdések, és azt remélem, hogy jó és sikeres döntést hoz majd az Európai Parlament. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ensó kollega. Depus de doamna del Castillo. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem Castillo asszony munkáját. Nem volt könnyű ezt a jelentést megfogalmazni. Nagyra értékelem. A kollégáim hozzászólását eh, a módosító formájában a digitális menetrend és az egységes IT piac kidolgozása az elnökség és a mi prioritásaink között is vannak. A 21. században nem élhetünk az internet és a kommunikációs hálózatok nélkül. Ezért tehát üdvözlöm ebben a jelentésben azt a gondolatot, hogy koncentráljunk a digitális írás tudás növelésére a fiatalok körében. Hiszen a fiatalok azok, akik ezeket az új technológiákat használják, ezért tehát fontos, hogy biztonságosan és hat, hatékonyan tegyék ezt. Másrészt fel szeretném hívni a figyelmet a szülők és a felnőtteket megszólító kampány kérdésére, hiszen ezzel a kampányjal egy internet alapú világban képezhetjük tovább a szülőket, koncentrálva a privát védelmére is. Azután a gazdasági előrehaladás és a munkanélküliség, valamint a gazdasági problémák kontextásában említek egy módosítót, a 166-osat, melyben arra kérjük a bizottságot, hogy támogassa az online üzleteket, és azokat, amelyeket, azokat, akik elveszítették a munkahelyüket. Tehát kérem támogatásukat, és Kérem támogatásukat az európai polgárok nevében, adjunk nekik új esélyt. Ezen eszközökkel jelentősen csökkenthetjük a munkanélküliek számát, bár a 13-as kompromisszumos módosító tartalmazza ezt, de nem tartalmazza a javaslatom, tartalmazza a javaslatom részét, de nem tartalmazza a javaslatom szociális szempontjait. Mondhatják persze, hogy ennek a jelentésnek <clears throat> nem a szociális kérdések adják a fókuszát. Ebben igazuk van, de mégiscsak fontos, hogy az elesetteket is támogassuk. Köszönöm szépen, Nibler asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevő asszonynak kitűnő munkáját. Castillo asszony nem csak kitűnő jelentést készített elő és el, hanem, és ezt az előttem szólók hangsúlyozták, a rövid idő alatt a sok módosító indítványt kompromisszumokkal tudta ötvözni, és remélem, hogy holnap széles körű támogatást élvez majd ez a jelentés a szavazás során. Köszönöm szépen! a munkát. Nos, két pontot szeretnék felvetni, amelyet eh, egy-két kollégám már említett is. Nagyon fontos az elmúlt öt évre visszatekintve, amikor a telekommunikációs csomagot fogadtuk el az Európai Parlamentben. Fontos tehát, hogy eh, ne feledjük el ezt a munkát. A digitális menetrend tekintetében már kidolgoztuk a közös véleményt, és most az elmúlt ciklusban a frakciókon, határokon túlmutatóan kialakított kompromisszumot kell valósággal megtölteni. A Castillo jelentést világos felszólításnak érzem a bizottság irányában, jelesül, hogy a bizottság mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a telekommunikációs csomagban májusban elfogadtakat megvalósítsák. Látom, hogy a főigazgató a szakbizottság elnökével tracsol, de remélem, hogy azért félfüllel hallja, hogy mit mondok, és az üzenetet meghallja. Hiszen hosszan vitáztunk erről a kérdésről a parlamentben, a Next Generation Networkbe való beruházások kérdéséről, és a parlament hosszú tanácskozás után alakította ki véleményét arról tehát, hogy a harmadik generációs hálózatokba való befektetések előre mozdítása érdekében mit kell tenni. És azt kell, hogy mondjam, hogy amit a bizottság benyújtott, az jelentősen lemarad attól, amit a parlament kért, követelt. Kérem tehát, hogy a júniusi bizottsági javaslatban valóban tekintsenek vissza a parlament elvárásaira, nem fogunk hátradőlni, nem adjuk fel az elvárásainkat, hiszen nagyon sok munkát fektettünk abba, hogy ezeket a meg, meg elvárásokat meg tudjuk fogalmazni. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen a jelentéstevő asszony munkáját, új bizottságunk van, új biztosunk van. Nagyon fontos, főigazgató úr, hogy ne feledkezünk meg a parlamentről, mely a Lisszaboni szerződés okán nagyon megerősödött, és ezért a bizottság mindig figyeljen a parlament kéréseire. Köszönöm. Tikau asszony. Vielen Dank, Herr Präsident. Aș dori și felicit pe doamna. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Castillo asszony jelentésének, amely egy nagyon nagyon jó jelentés és kiinduló pontját adja a digitális menetrend területén elvégzett munkánknak. Néhány észrevételem van. Egyrészt a szolgáltatás irányelv tekintetében szerencsétlen módon jelenleg nincsen, nem áll lehetőségünk arra, hogy ez egyik tagállam szolgáltatója a másik tagállamban nyújtson szolgáltatást. És ilyen módon a belső piac e szolgáltatások területén nem jött létre. Ezért úgy gondolom, hogy a digitális menetrend valóban hozzá fog ahhoz járulni, hogy a célokat elérjük, és a szolgáltatások egységes piacát létrehozzuk. A digitális kompetenciák és képességek és készségek tekintetében nem lehet megkerülni a feladatokat. A userek ismerik a technológiát, de ismerik a kockázatokat is, amelyek a technológia használatával járnak együtt. Ezen felül üdvözlöm azt a tényt, hogy a jelentés tervezet sokszor említést tesz a teljes széleskörű lefedettségről, melyről egyébként az Európai Gazdasági Újraélesztési Program szól. Úgy gondolom, tehát, hogy a digitális hasznát hogy használ, hasznára vár, válhat ez az átalakulás a digitális társadalomnak, kvázi digitális osztalékot oszthatunk ki azáltal, hogy gyorsítjuk, jobban hozzáférhetővé tesszük a hálózatot. Ami pedig a biztonság kérdését illeti. Nos, valóban. Ami az adatok megbízhatóságát és a magánélet védelmét illeti, ezek nagyon fontos szempontok, de fontos, hogy a fogyasztók bízzanak az információs társadalomban, ez a bizalom pedig az adatok biztonságától és a szolgáltatások biztonságától függ. Néhány módosítót én magam is javasoltam, és ezekben az elektronikus kormányzás jelentőségét próbáltam aláhúzni a közbeszerzés elektronikus úton való lebonyolításáról szól az egyik. 2000 óta a tagállamok azt ígérik, hogy a közbeszerzések 50%-át elektronikus úton fogják lebonyolítani, de messze vagyunk még ettől a kulcstól, ettől a aránytól, de remélem, hogy 2015-re ezt elérjük. Azután a számlákra vonatkozó irányelv. Örül is szól az egyik módosítom. Spanyolországban egy konferenciát tartanak majd az elektronikus számla kibocsátásra vonatkozó normaszöveg tervezetről, illetve normaszövegről. Nos, a legutóbbi tanulmányok azt mutatják ki, hogy egy áfa egy áfa bevallás interneten való kitöltése 10 euró költséggel fog járni. És ez az egész Európai Unióra 10 euróba kerül most, ha elektronikusan hajtják ezt végre, akkor 500 millió eurót lehet az egész EU-ban megtakarítani, mind a fogyasztók, mind a felhasználók számára. Amikor pedig a közbeszerzésről beszélünk, azt kell, hogy mondjuk, hogy az EU gazdasági teljesítményének 16%-a ilyen közbeszerzésen kerül beszerzésre. Ezért tehát nagyon fontos, hogy itt az elektronikus és az információs ágazatot helyzetbe hozzuk. A közkiadásoknak 11-18 százaléka kerül közbeszerzésen elköltésre. Elnök úr, Sajnos Európában ma még nincsen interoperabilitás a különböző közszolgálatok között. Különösen, amikor az elektronikus szolgáltat, ami az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozik, igaz ez, például a német szolgáltató nem tud Franciaországban szolgáltatni, hiszen a francia hatóság digitális tanúsítványt követel a szolgáltatótól, és ezt csak akkor lehet beszerezni, hogyha Franciaországban van, bejegyezve a cég. Ezért tehát különösen örülök annak, hogy egy külön projekt foglalkozik az interoperabilitás, a közbeszerzés és az elektronikus azonosítás kérdéseivel. Ezeket 2011 végén fejezik be, és ha jól tudom, októberben az Európai Bizottság pedig akciótervet terjeszt elő az elektronikus kormányzásról. Várjuk már ezt. De fontos, hogy a biztonsági és az interoperabilitási fejezetek nyomatékkal kerüljenek megfogalmazásra. Nagyon fontos az elektronikus aláírás kérdése is. Még röviden zárom mondandómat az intelligens városokról mondottakkal. Ez egy olyan szolgáltatás, amely úgy gondolom, hogy az európai állampolgárok munkáját fogja és életét fogja javítani. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, és biztos vagyok benne, hogy a holnapi szavazás aktivitásra serkenti majd az ér, érintetteket. Köszönöm szépen, Kálasz képviselő. Kálasz, it's your turn. Parancsoljam. Tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Ha szót kértem, azt először is azért tettem, hogy köszönetet mondhassak Del Castillo asszonynak a kiváló jelentéséért. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak és azoknak a kollégáknak, akik nagy figyelemmel megvizsgálták azt a jogi eszközt, amely igen nagy fontossággal bír. Olyan fontos ez a jogi eszköz, hogy az Európai Parlament a bizottság rendelkezésére áll, és segíti őt a ö, jogi eszköz végrehajtásában. Itt most Európa jövője forog kockán, erről beszélünk. Európa jövőjét írjuk az új társadalomban, a 21. század társadalmában. Az állampolgárok tevékenysége nagy mértékben, és az állami szervek és az unióban majd ezen technológiáktól függenek. Már most egy olyan hírt kaptunk a bizottságtól, mely szerint az amerikai távközlési hivatal az állampolgárok számára és az iskolák, valamint központok számára lehetőséget biztosít arra, hogy munkájukat is online végezzék. Ez egy komoly kihívás Európa számára. Ha mi a jövőképünket 2020-ban úgy akarjuk kialakítani, hogy a kiválóság domináljon, és hogyha szeretnénk valóban a tudásalapú társadalomra építve tovább lépni, akkor ezt a kihívást mindenképpen komolyan kell vennünk. Ami az ifjúságot illeti, és a digitális szakadék meglétét illeti, bizony ez így van. És lassan ez a digitális űr egyszerűen ketté választja a társadalmat a 17 éves fiatalok szinte technológiai, digitális analfabétákká, írástudatlanokká válnak. Ez egyszerűen elképzelhetetlen, hiszen valahol egy fiatal 17 évesen épp csak a pályája kezdetén áll. Ugyanakkor igazi forradalom, valós forradalom az informatika területén nem történt meg. Mit értek a forradalom alatt? azt, hogy minden egyes állampolgárnak lehetőséget adunk arra, hogy előrelépjen, mégpedig már kiinduló pontból valóban egyszerűen mondjuk egy gomb, benyomjuk a, a villanykapcsolót, és a világos lesz. Hát ez az automatikus hozzáférés. A társadalomnak oda kell eljutnia, hogy valahol a gyengéket is támogatni tudjuk, hogy valahol a technológia érájába beléphessenek mindenki beléphessen. Ma szóvá tettük már az intelligens környezetet, az internetet. Azt, hogy így lehetne megválaszolni minden egyes fenntartásunkra a kérdéskörben. Köszönöm szépen minden kollégának a hozzájárulást és Úgy vélem, hogy az Európai Unió mindenképpen eh, előnyére váltja majd ezen instrumentumot, annak érdekében, hogy a jövőképünk kiteljesedjen. Végül pedig Lambert úrnak adom meg a szót. Sajnálom, hogy elkéstem. Köszönöm, hogy ennek ellenére megkaptam a szót, nem érlek vissza. Úgy gondolom, hogy amit a zöldek elmondhattak ebben a témában, azt elmondták az eddigi üléseken is ma. Köszönöm, Pilár, hogy ezeket bevetted, gyorsan dolgoztál, és legtöbbünk javaslatait integráltad a szövegbe. Valóban betartottad az ígéretedet, hogy nem leszel mm, nyitott leszel minden ötlettel szemben. Én a 19 per A bekezdésre vonatkozóan szeretnék csak valamit elmondani. Hosszan vitatkoztunk a 128-ason, 138-ason, és nem akarom most újra kezdeni ezt a vitát. Tehát éppen ezért én ezt kihagynám a szövegből, mert szerintem a 19-es bekezdés, úgy ahogy van, kellőképpen megfogalmazza azt az egyensúlyra vonatkozó igényt, amely a szerzőjogok és a, az internetes tartalmak szabadsága között van. Tehát a 19-es és 19b mindent elmond, tulajdonképpen a B megmondja, hogy miért jó a 19-es, megfogalmazza az új modelljét annak, hogy hogyan lehetne a szerzőjogokat jobban figyelembe venni, mikor a műveiket az interneten publikáljuk. Ez persze csak egy javaslat. Tény, hogy ez még nem állt föl. De a 19-19B együttesen elegendőek. Nem, nincs szerintem szükség 19 ára. Szerintem nem hoz semmi többletet ez a bekezdés. Legfeljebb pont a már lezárt vitának az újra nyitására ad apropót esetleg egyeseknek. Tehát szerintem éppen, mivel nagyon jó a szöveg egésze, ha ezt kihagyjuk, akkor most már más vita nem is érheti. Elnök, köszönöm. Meghallgatnánk most akkor az Európai Bizottságot, Kolászánti főigazgató urat a témában, de mielőtt megadom neki a szót, Eh, el szeretném mondani, hogy ma utoljára jár körünkben főigazgató úr, ugyanis három napon belül eh, elkövetkezik az életében az az időszak, amikor már csak szabad ideje lesz. Sok eh, boldogságot kívánunk a nyugdíjához, és köszönjük persze az utóbbi hónapokban, években kifejtett együttműködését. Mindig itt volt izgalmas viták, produktív viták kezdeményezője, résztvevője volt. Ezt köszönjük tehát neki. És hát ha most még az utolsó szó jogán segít nekünk abban, hogy ezt a projektet tető alá hozzuk, akkor különösen hálásak leszünk önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, a megtisztelő szavakat és a támogatást, amit a bizottság általában kapott önöktől ebben a projektben, és megtiszteltetés egy EU köztisztviselő számára, hogyha a parlamentben jelen lehet és hozzájárulhat közös projektekhez, még hogyha a két intézmény nem is mindig pont ugyanabba az irányba szeretné tovább vinni a dolgokat. Köszönöm a sok támogatást. Én ugyan elhagyom a bizottságot, de nem leszek inaktív, olyan területeken fogok munkálkodni, amelyek kapcsolódnak az együttes munkához is, ugyanis 2010-ig, 10 végéig még az internetes témákban dolgozom az Európai Unió számára. Most áttérek angol nyelvre, és a jelentésről szeretnék néhány szót szólni. Először is. Két mondandóm lenne a jelentéssel kapcsolatban. Az időtervet betartjuk, ahogy terveztük. Holnap itt lesz a szavazás, és utána a plenárison is, áprilisban megszavazza a parlament azt. Utána a bizottság kihasználja a rendelkezésére álló időt, hogy az önök által felvetett dolgokat a digitális napirendel kapcsolatban belefoglalja a szövegbe, és Nibler nap mondom, hogy a bizottság pontosan tudja, hogy ön és a parlament mit gondol, úgyhogy az ön gondolatait is igyekszünk majd megjelentetni a szövegben. Elemezzük a felvetéseiket. De, ahogy mondtam, két megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban. Az egyiket már sokan szóvá tették, vagyis azt, hogy mire is koncentrál ez a jelentés, mennyire fókuszált. A másik pedig arra vonatkozik, ami szerintem a jelentés legfontosabb része, az, hogy az eredmények elérésére koncentrál. Na most a fókusz szempontjából, hogy mire koncentrál a jelentés, nem könnyű összefoglalni, hogy mi tartozik a digitális napirend cím alá hiszen ide nagyon sok tevékenység tartozhat. Ugye az ipar elfogadott egyébként január 18-én, 18-án hát egy izgalmas anyagot a spanyol elnökség segítségével, ahol például csak az ipari területen 78 ajánlást tesznek a megfogalmazók. Önöknek sikerült viszonylag kevés pontra lebontani a mondandójukat az infrastruktúrára, az egységes belső piaci szempontokra, és ahogy ön is elmondta előadásában, a felhasználó barátságra helyezték a hangsúlyt. Mindig igyekeztek a felhasználók szempontjából nézni a kérdéseket. A jelentés sűrű szöveg, és mondom, komolyan veszük az önök javaslatait. Ami a második felvetésemet illeti, és ez talán még fontosabb, tény, hogy az információs és kommunikációs technológiák terjesztése manapság az 5-10-15 évvel ezelőtti helyzethez képest is jelentősen megváltozott, hiszen naponta jönnek az új technológiák. Alapvetően azonban az, hogy ö, eredmény orientáltak vagyunk, ez mindig jellemzett minket. Most csak az a különbség az eddigi megközelítésekhez képest, hogy most nem csak szeretnénk eredményeket, hanem kényszerűek vagyunk és eredményeket produkálni. Ez önök jelentése is leszögezi azt, hogy már sok mindent sokszor elmondtunk. Itt a tettek ideje, az eredmények elérésének pillanata. És köszönöm önöknek azt, hogy bátran javasolják a hatékonyabb benchmarking rendszer bevezetését. Ugye a bizottság régóta alkalmaz elemzéseket, benchmarking módszereket, de önök arra biztatnak minket, hogy ez legyen láthatóbb, legyen hatékonyabb. És ö, érjük el a benchmark rendszer által is, hogy nyomást gyakoroljunk ö, azokra, akik a végrehajtásért felelősek. Üdvözlöm azt a gondolatot is, hogy önök a végrehajtásra helyezték a hangsúlyt ebben a szövegben is, különösen a szabályozó, környezet szabályozó hálózat tekintetében. Itt el kell, hogy ismerjem, hogy még itt nagyon sok tennivaló van. És örülök, hogy önök is ezt így látják. És a spanyol elnökséggel pont erről tárgyalunk most, hogy a Telekom tanácson lehetne-e már ezeket a témákat érdemben megvitatni, a szabályozási környezet kérdéseit, a, a hetes cikk alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm, hogy tehát koncentrált a jelentés, sűrű és ö, jól fókuszál egy problémára, és a második megjegyzésem, hogy mondtam, az, hogy eredmény központú az önök megközelítése. Köszönöm, főigazgató úr. Azt hiszem, akkor ezzel ezt a témát lezárhatjuk. Holnap szavazunk róla, aki bármit szeretne még változtatni ezen a szövegen, az ma éjjel próbálhatja ezt meg, mert nem sok esélyt adok neki. Főgazgatónak pedig köszönöm a megjelenést, és további minden jót kívánok. Rátérünk a nyolcadik napi rendi pontra. Zuzza Wagner asszony a téma felelőse, neki adom meg elsőként tehát a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Mivel itt egy parlamenti szakbizottságról van szó, igen, színűek vagyunk mi, a témák és a kompetenciák, jártasságok szintjén is ö, sokszínűek vagyunk. Miről is van szó ebben a munkadokumentumban? Magáról az internet szabályozásáról. Ennek következménye az, hogy a munkadokumentum elemzést tartalmaz, és igazából egy központi kérdése ez az internet szabályozásának. Az ICAN szervezetről van szó. Az ICAN szervezet egy igen egyedülálló, különleges szervezet vagy szerv. Miért? Mert az Egyesült Államokról van szó, egy ö, Egyesült Államok beli állam joghatóságá alá tartozó szervezetről van szó. Számos kritika éri ezt a szervet, és valóban igaz, hogy módosítani kell ezt a szervezetet, amerikai szervezetet. Különböző vélemények alakultak ki, Néhányan azt mondják, hogy ennek a szervezetnek egyszerűen, mint magán szervezet el kellene tűnnie a föld színéről, és valahol az ENSZ égisze alatt kellene tovább működnie, mások pedig más javaslatokkal éltek a nemzetközi fórumokon. Nos, ami a bizottságot illeti az előző ülésünk során az előadásomban kiinduló pontként az Európai Bizottság közleményének megfogalmazott álláspontját fejlesztettem ki. A bizottság kimondja, hogy ő támogatja, hogy az amerikai szervezet fennmaradjon, viszont mit szeretne a bizottság? Azt, hogy egyfajta reform, alapvető reform folyamat indítsanak útjára ebben az ICAN szervezetben. Reformokra van tehát szükség az ikánban, és szükséges az is, hogy átalakuljon. Ne felejtsük el, hogy valahol a virtuális tér innovatív, rugalmas tér, ahol alkalmazkodó képességgel kell felvértezni magát a teret. Azt nem válhatjuk el, hogy valahol a szabályozás, mint olyan, e térben túlzottan mozgásképtelen, kőbevésett szervtől függjön dinamikusan fejlődő szervezetre van szükség, egy olyan szervezetre, amely ki, ö, sajátos minőséggel bír. Tehát egy amerikai szervezetről van szó, és intenzíven kell tehát fellépnünk ezen szervezet átalakításával kapcsolatban, és ezt meg is tettük az Európai Parlament égisze alatt. Az Európai Parlament és az előadó jó magam, úgy gondoljuk, hogy az internet egy közjó. Egy közjó, amelyet nem lehet csak egy kormány által irányítani, szabályozni. Ezt abszolút közfelkiáltással el kell uh, hárítanunk. Egy olyan stratégiáról van szó, ahol konszenzusra kell törekednünk a különböző uh, világszintű uh, szereplők között az internet irányítása, szabályozása nem csak a kétoldalú kapcsolatokban, hanem az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban is fontos. Az előadó azt olvassa az Európai Bizottság közleményében, hogy jobb, hogyha a státuszkót fenntartjuk, mert a magánszektor kifejezetten az igazgatásban betöltött vezető szerepet kell, hogy e, e, eljátsza. Specifikus helyzet áll elő, hiszen az internet szabályozásáról van szó, közjók és magánjavak e, szabályozásáról van szó. Ez a jellemzője ennek az új világnak, amely a virtuális tér világa. Ami az ikánnal fenntartott kapcsolatokat illeti, megpróbáltuk amennyiben a munkadokumentumból jelentés születik, megpróbáltuk elérni, hogy az ikán szervezet valamilyen szinten konkrét javaslatok tárgyát képezze. Egy panel felállítására került sor, egy olyan panelére, amely különböző régiók érdekeit képviseli, ezen régiók a világ sokszínűségét, színes skáláját mutatja be, és maga az internet is, mint olyan, sokszínű a világban. Mi tehát főleg olyan mechanizmusok beindítására koncentrálunk, amelyek az új felülvizsgálati panelben is megvalósulhatók. Ez az organigramjában is szerepel ez a review panel, vagy felülvizsgálati testület fogalom a GAK-ról, a Kormányzati Tanácsadó Bizottságról is szólnunk kell, mert az ICANon belül egy ö, konzultatív tanácsadó szervezet, ez a Kormányzati Tanácsadó Bizottság létezik, és, és ö, igazából fontos, hogy az interneten keresztül a különböző földrajzi területekről megközelíthetjük a virtuális teret. olyan vezető tisztségviselőkről is szó van, akik az IKÁN igazgató tanácsának tagjai, és az ICAN egy alappal is rendelkezik. Jelenleg kizárólag amerikai forrásokról van szó, de ebben az összefüggésben ki kellene terjeszteni a finanszírozási forrásokat is, annak érdekében, hogy sokszínűbbé váljon a finanszírozás, és hogy az ilyen domináns jelleget, a túlsúlyos jelleget meg megszüntethessük. Az internetes vita fórumra is utalni szeretnék, az internet irányítási fórumra, az IGF-re. Sikeresnek bizonyult ez a kezdeményezés, Miért? Mert valahol ez az internet irányítási fórum az összes érdekelt fél véleményét tartalmaz. Egyébként a jegyzőkönyvek is erre utalnak, és így az eszmecserén keresztül elemezni lehes minden olyan témát, amely kihatással van ezen új virtuális térre. Vannak persze javításra érdemes területek még a fórumon, jó magam, bizonyos gondolatot azért felvetettem a munkadokumentumomban. Ebben az összefüggésben úgy véljük, hogy az Európai Parlamentnek támogatnia kellene azt a munkát, azon fellépéseket, amelyeket az Európai Bizottság végzett, valamint a spanyos és belga elnökségek is megtesznek. Vilniusban 2010 év végén egy nemzetközi fórum összehívására kerül majd sor. Azon kollégák, akik hallgatják az előadásomat, nagyon jól tudják, hogy az internet egy olyan virtuális tér, ahol nap mint nap újdonságok jelennek meg, a világ összes e, sajtója jelen van az interneten. A tájékoztatás ne továbbja valósul meg, és kihatással van mindez magára a virtuális térre is. Fantasztikus lehetőségek vannak tehát az internetben, úgyhogy az Európai Uniónak is meg kell jelennie e téren, e térségben. Ugye hallottak már Pilar del, meghallgattuk Pilar del Castillo asszony előadását is, de más ö, ö, kollégák is foglalkoznak e térrel. Például szavatolnia kell a ö, sokszínű, nem diszkriminatív hozzáférést a médiákhoz, a támadások ellen is küzdeni kell, védenünk kell a magánéletet az állampolgárok részéről, a jogalkotási kompetens szervek, valamint a csalás elleni küzdelmet, a kiskorúak védelmét is szavatolnunk kell. Mindez a szellemi tulajdonjog védelmi, a szabad versenybiztosítás, a bűnüldözés, kitartás az internet semlegességért, ezek az információk mind-mind nagyon fontosak, és én azt szerettem volna elmondani a munkadokumentumban és a jelentésemben, hogy a felsorolt kérdések jelentőséggel bírnak, és az európai fórumok, az európai ö, különböző szervek is ö, foglalkoznak ezen kérdésekkel. Itt mind az internet szabályozásáról, irányításáról van szó, és ezen szolgálat megszervezéséről. Engedjék meg, hogy utaljak arra, hogy véleményem szerint fontos a spanyol ö, soros elnökségnek az internet felhasználók jogainak kartája megírásához lehetőséget adni. Ez ugyanis az Európai Unió ötödik alapszabadsága, azaz a hálózathoz való hozzáférés szabadsága, ami az az Európai Unió belső szabályozását, szervezését illeti, a koordinációt az európai intézmények és az ikán között meg kell valósítani, össze kell hangolni. E, egyelőre nem igazán észszerű módon történik meg mindez. Kapcsolatok vannak az ikán és az Európai Unió szervei között. Az, az tehát kapcsolatok vannak, de igazából ezen kapcsolatok nem igaz, nem igazán administratív szellemiségben és elveken alapulva valósulnak meg. Valahol hiányzik a koordináció, a bizottság, a tanács, a parlament és az ikán között. Valahol itt nagyszerű lehetőségünk lenne arra, hogy a különböző álláspontokat közelítsük, és összehangoltan lépjünk föl az európai és az amerikai szerv között. Végezetül érdemes azt is hangsúlyozni, hogy az internet szabályozása, a jelenleg tárgyalt kérdés tehát a jelentésemben, egy olyan nagyszerű, kiváló lehetőséget kínál arra, hogy az EU valahol megjelenjen, és, és valóban képviselje érdekeit a nemzetközi szintéren itt eh, egyedüli lehetőség van arra, hogy a nemzetközi eh, szintéren az EU érdekeit képviselhessük. Valóban az EU megjelenhet képi formákban, egyedi, egységes hangon. Nagyszerű ez, és köszönöm a figyelmet. Herzlichen Dank. Köszönjük. Tika Vasszonynak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Katrin Trautmant helyettesítem most, aki frakciónk shadowja, nem tudott ma eljönni. Tehát az ő véleményét fogom most elmondani. Meg szeretnék Katrin köszönni Szoza Wagner úrnak a munkaanyagot. Ez a munkaanyag minket és a külső világot is segíthetik a probléma megértésében és az alternatívák megértésében. Mellesleges megjegyzésként néhány infrastruktúrális gondolata ötlete lenne, de ezeket majd megküldi Szóza Wagner úrnak e-mailben. Ami a lényeget illeti, Katrin Trautmann egyetért a jelentés szerzőjével abban, hogy az EU intézmények jó irányba haladnak, és a jelenlegi ICAN-en struktúráit meg kell változtatni, és ebben részt kell vennünk. Azonban a felmerült alternatívák nem kielengítőek, mert sem nem kormányzati szervként, sem privatizált állami cégként sem garantálható minden általunk fontosnak tartott cél. Meg kell találni egy olyan egyensúlyt, amely egyfelől úgy próbálja összhangba hozni az erőforrásokat, hogy a jelenleg magáncikként működő szervezetet a nemzetközi közösség felé elszámoltathatóvá teszi, ugyanakkor a közérdekét is rá kényszerít erre magáncégre. Jó lenne, Trautmann asszony szerint, hogyha sikerülne okos módon az IANN-t értelmesen átalakítani. Trautmann asszony továbbá hozzáteszi, hogy míg az internetes kormányzás az ICANN-től is függ, de nem csak kormányzati kérdés az ICANN szabályozása, és más ágazatok is, a magánágazat is, az IEPF és az ISOC által képviselt szervezetek épp úgy érdekeltek ebben. Trautmann asszony szerint nagyon fontos kérdés az is, hogy tovább működik-e az internetes platform és a globális szereplők fóruma. Trautmann asszony azt reméli, hogy ez az anyag hozzájárul majd ahhoz, hogy az európai intézmények jobban hallassák hangukat a magas szintű munkacsoport révén a különböző nemzetközi fórumokon, ahol a internetes kormányzás a téma. Folyamatosan vizsgálja az EU a helyzetet, és mi unilaterálisan nem változtathatjuk meg a jelenlegi státuszkvót. Ugyanakkor részt kell vennünk a közös erőfeszítésben, mert nem akarjuk, hogy nélkülünk változtassák meg azt. Köszönöm szépen! Nem látok több jelentkezést, úgyhogy akkor megadom Nibel úrnak a bizottság részéről a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szerzőnek is a megírt jelentést. Teljesen egyetértünk abban, hogy ez egy fontos téma, és nagyon sok jogi területet érint a szellemi tulajdonjogot, az adatvédelmet, a biztonságot, és még számos egyéb aspektust, amelyről a kollégák szóltak, a parlamenti képviselők szóltak. És egyetértünk azzal is, hogy az internet közkincs nem fenntartható az, hogy egyetlen egy állam kezében legyen a szabályozás. Trautmann asszony felvetéseivel is egyetértünk, olyan értelemben, hogy nemzetközivé kell tenni ezt a szervezetet. Világos, hogy az ICANN-en belül a kormányoknak csak A, vagyis tanácsadó advisory funkciója lehet. Az elnökség dönt a végleges dolgokról, és ezért még nem eléggé hatékony a kormányzatok beleszólása az ICANN működésébe. Utolsó pontként elhangzott, hogy az internetes kormányzati fórum ö, fennmaradjon, jó lenne, és a parlament aktív módon ö, is részt vesz ezekben. Az, hogy az EU részt vett ezekben, ez a mi láthatóságunkat növelte, ez jót tett nekünk és úgy gondolom, hogy az első forduló után, amely most itt Vilniusban zárul le, a második fordulóban újabb lendületet kaphat. Koleszenti úr említette az elszámoltathatóság kérdését. Ennek a fórumnak ez, ennek a növelése a fő feladata. Mr. Sosa Wagner. A jelentéstevő, Sosa Wagner joggal emeli ki ennek az új folyamatnak a jelentőségét az Affirmation of Commitments folyamat jelentőségét, amely az ikon viselkedését fogja befolyásolni. Nos, ez a jelenség, ez a jelentés négy területre terjed ki. Ezek közül egy nagyon fontos számunkra az átláthatóság és az elszámoltathatóság, és ez a kormányzati tanácsadó testülettel való kapcsolatunkat hangsúlyozza, és erről beszél Szosa Wagner is jelentésében az Európai Unió és az Európai Bizottság üdvözli ezt a lépést. Sajnálatos módon az áttekintő csapatok, a review témek megfelelő ellenőrző mechanizmusokkal élnek majd, de <clears throat> egyelőre még nem, de reméljük, hogy befolyásolni tudjuk majd ezt a folyamatot, hiszen nyomon szeretnénk követni a folyamatot, és befolyásolni szeretnénk. Felszólítják az új Európai Bizottságot, hogy legyen aktív ebben a folyamatban, tekintse át a review tímek összetételének kérdését, és befolyásolják a tagokat. Nos, az Európai Bizottság aktív volt ez a területen, tagállamokkal egy informális csoport keretén belül megvitattuk a elkötelezettségek, az a commitmentek kérdését, és múlt év végére pedig a bizottság egy lépést is tett, és javaslatot tett arra, hogy Reding asszony legyen tagja illetve Redding asszony engem jelölt ebbe az áttekintő csapatba, a review teambe. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen éppen tegnap jelent meg az idáig alkalmazott applikációkról a jelentést, és holnapra tudjuk az első review team vagy áttekintő csapat összetételét, amely áprilisban elteki, elkezdi a munkát, és a szereplőkkel még évvége előtt bezárja a konzultációt. Köszönöm, Szose Wagner kért és kapszót. Mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Én egyszerűen csak azt szerettem volna még elmondani, hogy igazán köszönetet mondok mindazoknak, a kollégáknak, akik ilyen kedvesen szóltak hozzám, és szóltak a munkámról. Trotman asszony megjegyzéseit figyelembe vettem, hiszen tudom, hogy ő mélyrehatóan ismeri ezt az anyagot, és ezt a témát. Nagyon jól tudjuk hosszú ideje, hogy ő nagy szakértelemmel bíró kollégánk. És köszönöm a bizottságnak is a megjegyzéseit, nagyon érdekes volt. Egy ilyen témában dolgozva óriási munkát kell elvégeznünk, hiszen nap mint nap új információk érkeznek be hozzánk. Folyamatosan. Természetesen nap mint nap izgatottan várjuk, hogy felüthessük az újságokat, és az információk, az új információk eljuthassanak hozzánk. A bizottság becslései szerint vannak olyan újdonságok, amelyek várhatók, és valahol már most hátul kullogunk, és az események túlmennek mindazon, amit mi elképzeltünk, de hát az internet egy ilyen téma, nagyon hamar előregednek a dolgok megcsontosulnak az információk. Mindaz a munka, amit én elvégeztem, értékes volt számomra, és Nagyban köszönhetem ezt a munkát a kollégáimnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a munkadokumentumot és állásfoglalást kidolgozhassam. Ami az eljárást illeti, azt szeretném bejelenteni, de persze ezt elolvashatják a kiosztott dokumentumokban is. Május 4-én egy meghallgatást tartunk a szakértők részvételével. Nevekre javaslatok már születtek az e, társ előadómmal, úgyhogy a meghallgatáskor nagyszerű lesz ezt még cserélnünk. Köszönöm. Még csak annyit teszek hozzá, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 6-a, 9-es napi rendi pont vitáját kezdjük meg az, a szellemi tulajdonjogok belső piacon történő érvényesítéséről. Paul Rübig a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, Rail elnök úr. A szellemi tulajdonjog, a copyright, azok a kérdések, amelyek intenzíven foglalkoztatnak bennünket mostanában, hiszen a kommunikáció sebessége jelentősen nőtt, és nem csak a technikai lehetőségek, tehát a tartalmak átvitelének technikai lehetőségei váltak egyre gyorsabbakká, és kiépültebbekké, hanem a technikai lehetőségeken túl a tartalom szolgáltatás kérdése is megváltozott, illetve meg kell vizsgálni, hogy milyen tartalmat szolgáltatnak az egyes szolgáltatók, illetve hogy milyen keretfeltételek érvényesülnek azért, hogy technológiailag neutrálisan, semlegesen tudják a szolgáltatók munkájukat végezni. Ezért fontos, hogy egy kollektív jognyilatkozatot tegyenek Európában. Ezért az egyablakos megoldás a One Stop Shop mellett döntöttünk. Ez azok számára, akik a tartalmat szolgáltatják, valamint azok számára, akik használják, lehetőséget kínál arra, hogy kiegyensúlyozott rendszerben dolgozzanak. Az Európai Unió számára nagy jelentőséggel bír, hogy egységes szabályozási keretet hozzon létre. Ezen oknál fogva, és az Európai az European Broadcasting Unionnal tegnap és ma a parlamenten belül intenzív eszmecserét folytattunk, tehát ezen belül az a célunk, hogy új esélyeket nyissunk, és a bizottságtól azt kell elvárnunk, hogy egy egyszerű és átlátható szisztematikát vagy rendszert vezessen be. Számomra a legmeghatározóbb kérdés az, hogy a szellemi tulajdonjogok területén is belső piac jön létre. A kis és középvállalatok ne ütközzenek a határokon bürokratikus akadályokba. A fogyasztói jogok, a polgárok fogyasztói jogok, jogai által kell érve, ezeket a jogokat kell érvényesíteni azért, hogy a saját nyelvükön foghassák az adásokat minden országban, és használhassák a szolgáltatásokat úgy, hogy ne legyenek komplex akadályok, amelyekbe ütköznek. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan alapvető principium, amely munkánkat befolyásolja, és amely nagy jelentőséggel bír. Mint németül beszélő állampolgár, fontosnak tartom, hogy amikor Spanyolországban egy francia adós, adást foghassak, és hogyha mondjuk Magyarországon vagyok, akkor igenis foghassak egy olasz adást. Úgy gondolom, hogy a polgároknak jogában áll, hogy az Európai Unió területén belül az eredeti nyelven létrehozott tartalmakat az európai belső piacon fogyaszthassák, meghallgassák. Teljesen egyetértek ugyanis a fogyasztókkal, a fogyasztók definiálják a piacot. Kulturális identitás alapján is biztosítani kell, hogy mindenki saját nyelvén a saját tartalmát foghassa. Teljesen mindegy, hogy lineáris vagy nem lineáris az adás átvitel. Fontos, hogy a polgárok a saját kontentjüket a saját nyelvükön egész Európában fogyasszák, anélkül, hogy ezáltal illegálissá váljanak, vagy az illegalitás területére kerüljenek. Úgy gondolom, hogy nagyon jó megoldásokat találtunk, és kész vagyok arra, hogy a vita során még a módosításokra figyeljek, és a szóbeli módosításokra kitérek még holnap a szavazásom során. Állásfoglalást kell megfogalmaznunk, de úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk mégiscsak meghatározza azokat a mért, azt a mértéket, amelynek keretén belül Európa tovább kell, hogy fejlődjék. Éppen ezért minden frakciónak, minden pártnak köszönöm az együttműködést, kitűnően dolgoztunk együtt és úgy hiszem, hogy nagyon jó megoldás sikerül majd találnunk. Köszönöm. Bedanke mich herzlich. Gibt es Stellungnahmen? Köszönöm szépen. Ki kéri a szót? Tika asszony. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Árnyék jelentéstevőként meg szeretném köszönni Rübig kollégának azt a munkát, amelyet végzett, és köszönöm az együttműködést is. És köszönöm azt, amiről a jelentésében beszámolt, hiszen ez a jelentés, ez a téma az egyik legaktuálisabb téma jelenleg. Ezért ki szeretném hangsúlyozni, hogy az európai szinten nyújtott engedélyek kérdését csak akkor vitathatjuk meg, hogyha hatástanulmányt folytattunk le. Hiszen figyelembe kell venni minden egyes ipari ágazat specifikus voltát. hiszen minden ágazat más szabályokkal és jellegzetességekkel rendelkezik, a mozi, vagy a filmek és a zene ipar más-más keretek között működik. Hadd hívom fel figyelmüket a kettes bekezdésre, A hatos módosító indítványra utalok. Nos, ebben az eredeti nyelven alapuló engedélyekről van szó. <clears throat> Célunk tehát az, hogy lehetővé váljon a szinkronizálás, vagy pedig a feliratozás, ilyen módon tehát a tartalom más nyelven is hozzáférhető legyen. Voltak éppen e tekintetben, tehát egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani. A hatos módosítóhoz hozzátenném még, hogy éppen úgy, mint a fogyasztók számára, akik számára hozzáférést biztosítunk a saját nyelvükben a tartalomhoz. Így tehát az eredeti nyelven kere, hozzáférést kereső polgárok érdekei teljesül, és a más nyelvi változatokat kereső polgárok érdekei is, úgy, hogy ehhez nem kell külön engedély, hiszen ez monopódiumok létrejöttét eredményezhetné, és nagyon magas árakhoz vezetne. A kisebb nyelvek esetén pedig ez problémákat jelenthetne. Lehet, hogy a disztribútorok, a terjesztők nem akarnak majd abban a kis nyelvben egy tanúsítványt vagy egy engedélyt vásárolni, ezen felül éppen a nyelvek területén nincs egy egységes európai politika. Minden tagállam sajátos nemzeti politikáját folytatja. Vannak hivatalos nyelvek, vannak a munkanyelvek, vannak a kisebbségi nyelvek. Nagyon-nagyon érzékeny kérdésről van tehát szó. Egy másik módosítóra is javaslatot tettem, engedélyükkel hozzáfér, hozzájárulásokkal egy szóbeli módosítást is szeretnék tenni. Itt az információs társadalmon belül megjelenő szellemi tulajdonjogok kérdéséről van szó, hiszen ezt minden tagállam másként értékeli és értelmezi. És előfordulhat az, hogy az egyes országokban van egy olyan jogi testület, amelyek különböző esetekkel foglalkozik, ám a cégek általában multinacionálisak. Azért tehát, hogy jogbiztonságot teremtsünk, egy javaslatot tettem egy nemzetközi testület létrehozására. Szóbeli módosított teszek erről. És amikor a parlament és a bizottság között megállapodás jött létre, akkor, ami, amely megállapodást elfogadtuk, e, e, ebben is ilyen jellemű, jellegű észrevételeket tettünk. Tehát ezt szeretném folytatni. A jelentéstevővel sikerült kompromisszumos módosítókat megfogalmazni, amelynek segítségével a felhasználói jogok biztosításra kerülnek. És így a telekommunikációs területen létrejött megállapodásokat sem veszélyeztetjük. A felhasználói jogok az információs társadalomban védelemre szorulnak, mind a adatbiztonság, mind a, a személyes adatokhoz való hozzáférés tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karin. Chairman, thank you. Can I first of all... Um... Elnök úr, köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Rübig kollégának azt a nagy munkát, amelyet a kérdésre fordított. Nagyon nehéz kérdéssel állunk szemben, és nagyon nehéz itt egy jogi keretet teremteni. Úgy hiszem, hogy a jelenlegi <clears throat> ciklusban ez lesz az egyik fő feladatunk, hogy ezt megteremtsük. Sok kollega foglalkozik a kérdéssel több szakbizottság keretén belül. Nagyon nehéz egy, olyan jogi, egy jogi keretet létrehozni, akkor, amikor maga a jelenség dinamikusan változik, tehát a cél, kvázi mozgó cél. Ezért a legjobban azt hiszem akkor járunk el, hogyha a tisztelt házban a lehető legszélesebb alapra helyezzük a megközelítést. Egy olyan jogi keretet szeretnénk létrehozni, amely már nem avult el azon a napon, amikor elfogadjuk, hanem képes megszólítani az idők változásait, és képes a változó feltételekhez igazodni. Teljesen értem és átlátom a nagy nehézséget, amelyel a jelentéstevők szembenéznek ezen a területen, és, nem, és azt mondhatom, hogy gratulálok Rübig úrnak a munkájához, és egyetértek a alapvető csapás irányával. Két-három dolgot szeretnék felvetni <clears throat> a módosítók tekintetében. Az ötös módosító, amely a kereskedelmi csalás és a nem kereskedelmi csalások között különbséget tesz. Nos, megítélésem szerint ez egy teljesen mesterséges distinkció, és ez csak bonyolítja a munkánkat, hiszen a csalás kérdésével és a kadózkodás kérdésével foglalkoznunk kell, bármilyen formát is öltsön ez. Úgy hiszem, hogy ezen a tétel, melyre a jelentéstevő javaslatot tesz, nem viszi előbbre az ügyet. 25-ös módosító. Egyetértek velem, hogy valóban kísérletet kell tennünk, hogy egy sokkal inkább harmonizált irányba lépjünk el, egy teljesen harmonizált irányba lépjünk el, de ám és viszont óvni szeretnék mindenkit attól, hogy túl gyorsan haladjunk, túl ö, gyorsan ö, harmonizáljuk a területeket. Egyetértek az előttem szóló kollégámmal, hogy szükség van arra, hogy értékeljük, hatástanulmányoknak vessük alá az intézkedéseinket. Csak így érthetjük meg hogy hol járunk, és hogy mire lesz lehetőség a technológiai fejlesz, fejlődés során, okán az elkövetkező hetekben, hónapokban, években, hiszen hihetetlen tempóban fejlődik a technológia. Ezért elengedhetetlen, hogy ezt végrehajtsuk. Aztán a 15-ös módosító, amelyet én nyújtottam be, hatékony fellépést kér a hatékony szankciók helyett. Nincsen nekem semmi bajom a szankciókkal magukkal, a, a javaslatom mögött rejlő logika az akciók fogalmát használja, az action fogalmat használja, a fellépés fogalmát, amely szélesebb körül, mint a szankció. Mondok egy kicsi példát, hogy érzékeltesen mire gondolok. Nem olyan régen találkoztam azon testület képviselőivel, akik a szerzői jogokat védik az Egyesült Királyságban. És arról tájékoztattak, hogy a hitelkártyákkal fizetnek a csal, csalással módosított másolt anyagokért. Nos, úgy gondolom, hogy nem szankciókra, hanem akciókra van szükség, fellépésre van szükség, hogy ezen fizetési módozatokat korlátozok, illetve fellépjünk az ellen, hogy ilyen módon a csalt vagy hamisított kalóz anyagokat megvásárolják. Még egyszer mondom, a szankciónál sokkal szélesebb értelmű a fellépés, az action. Angol szó, erről szól a 15-ös módosító, melyet én nyújtottam be. Nagy út áll előttünk, nagy feladatok állnak előttünk, de mindenképpen megéri kísérletet tenni, és egy olyan keretet elfogadni, amely az ipart is arra ösztönzi, hogy többet tegyen, és szorosabban együttműködjön velünk és a szabályozókkal. Még egyszer hangsúlyozom, hogy további értékelésre és hatástanulmányok végrehajtására van szükség. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Ensó kollega. Domnule președinte, doresc să salut rap. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezt a jelentést, és üdvözlöm a parlament kezdeményezését, melynek segítségével a szerzői jogokat akarjuk megerősíteni. Hallatlanul fontos kérdésről van szó, és gyakran felmerült ez a vitában, melyet még nem, nem zártunk le, sőt biztos vagyok benne, hogy miután ezt a jelentést elfogadtuk, és folytatni fogjuk ezt az eszmecserét. Egyetlen szempontról szeretnék beszélni, mégpedig figyelembe véve azt a tényt, hogy az internet szolgáltatók nem lehetnek felelősek, nem tehetők felelőssé az ügyfeleik fellépéséért, ezt a szempontot szeretném kiemelni. Mi több azt, hogy a saját hálózatukban való forgalom ellenőrzésére nem lehet őket képviselni. Sok szervezettel beszéltem az ágazat képviselőivel, és mindenki egyetért ezzel. Köszönöm szépen. Nébler asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három észrevételt szeretnék én is tenni, de először is Rübig kollégának meg szeretném köszönni azt a kitűnő anyagot, amelyet megírt. A állásfoglalásában arra a kérdésre koncentrált, amely az ITRE szakbizottságban is foglalkoztat bennünket. Első téma, amelyről beszélni szeretnék, az egyablakos megoldás, a One Stop Shop. Meg kell könnyíteni a licencek, a engedély kiadását egész Európában egységesé kell tenni, és örülök annak, hogy ezt ilyen sarkosan fogalmazzuk meg, hiszen a bizottság szeptemberi közleményében teljesen más álláspontot képvisel. Kvázi azt mondja a bizottság, hogy a jogi keret kielégítő és minden nagyszerű. Úgy hiszem, hogy mi itt a házban differenciáltan látjuk ezt a kérdést. Helyesnek tartom, hogy a felhasználók, a user oldal szempontjait is érvényesítjük. <clears throat> Hogyha valaki egész Európára kiterjedő felhasználói jogokat akar beszerezni, akkor minden egyes nemzeti hatósághoz el kell menni, és valóban az engedélyek egész csokorját kell, hogy begyűjtse, ezért tehát fel kell hívnunk a bizottság figyelmét, hogy másként képzeljük ezt el. Második észrevétel. Tika asszony és más kollégák is említették hatástanulmányok kérdését. Valóban a vita elején vagyunk, az eszmecsere elején vagyunk. Nagyon komplex ez a téma, és nálunk a parlamenti sok szakbizottság foglalkozik e kérdéssel. Szálljunk erre elég időt, vizsgáljuk meg minden szempontból ezt a problematikát, és megfelelő impact assessment, tehát hatástanulmányt is hajtsunk végre, mondjuk a tekintetben, hogy ez egyablakos megoldás milyen következményekkel jár, hogy ha mondjuk ez egy központi európai egy ablak volna, vagy pedig esetleg a szerzői jogok területén európai harmonizációt akarnánk elképzelni. Végig kell gondolni, hogy milyen hatással járna ez az tagállamokra, a mindennapi életre, a struktúrára, éppen ezért tehát a hatástanulmányok nagyon fontos szerepet játszanak. A jogi szakbizottságban a törvények jogkövetkezményeinek eh, felméréséről egy saját kezdeményezésű jelentést készítenek elő, úgy hiszem, hogy ezt is érdemes figyelembe venni. Utolsó észrevétel, márka és termék kadózkodás. Sokszor vitáztunk már a e kérdésről, de nagyon előre még nem jutottunk a kadózkodás elleni harcban de úgy gondolom, hogy az európai megfigyelőhely segíthet, és közös normatív eljárásokat lehet kidolgozni ezen a területen. Végezetül, tehát köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és remélem, és azt is szeretném, hogy holnap széleskörű támogatást kapjon a szavazás során a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Odi úr! Merci, monsieur le président, à mon tour. Köszönöm, elnök úr! Jó magam is szeretnék gratulálni Rubik előadó úrnak. Nagy figyelemmel van a kis és középvállalkozásokra, mint mindig, akiknek igen nehéz saját érdekeiket megvédeniük. Valahol azért kiábrándult vagyok a bizottság, az Európai Bizottság dokumentumát olvasva. Mert a téma jelentős téma a szellemi tulajdonjogaink védelméről van szó, folyamatosan eh, megsértik ezen jogokat, a szerzői jogokat. És mit javasol a bizottság? Egyszerűen egy megfigyelőközpont felállítását. A hamisítás elleni eh, megfigyelőközpont eh, felállítását és egy koordinatív jellegű együttműködést. Hát kiábrándít engem a bizottság dokumentuma és javaslata, azt gondolom, hogy erőteljesebben is lehetett volna fellépni. Ami a 4.3-as pontot illeti, lehet, hogy fordítási nehézségről van itt szó, vagy problémáról, valahol az interneten a hamisított árucikkek értékesítésének mm, menedzsmentje szerepel, holott itt valahol fel kellene lépni az értékesítés ellen. Köszönöm szépen, megadom a bizottság képviselőinek a szót. Ha jól gondolom, Stancsikas úr válaszol a bizottság részéről, ha nem, akkor kim? Tehát akkor ki uh, szólal meg a bizottság részéről? Nincs itt senki? Hát nem kell, hogy itt legyenek. Jól van, a bizottság részéről nincs itt senki. Akkor kérdezem, hogy Rübig képviselő akar még hozzászólni, vagy lezárhatjuk-e a vitát? Meg szeretném csak köszönni mindenkinek az együttműködést. Úgy gondolom, hogy mindaz, amit Odi kollega mondott, nagyon fontos a kis és középvállalatok számára és a kreatív gazdaság számára a szerzői jogok nagyon fontos szerepet játszanak, a szellemi tulajdonjogok, és éppen ezért biztosítani kell, hogy a kreatívaink által létrehozott tartalom az eredeti nyelvben minden nehézség és teher nélkül hozzáférhető legyen. Úgy gondolom, hogy e tekintetben minden frakció között konszenzus áll fenn. Köszönöm ezt a támogatást. Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és holnap pedig szavazunk. Tizedik, tizedik napi rendi pont következik. A biohulladékokról szóló bizottsági zöld könyv. Charles Chichester a téma felelőse, és automatikusan így meg is kapja a szót. Thank you, Chairman. And... Uh, Köszönöm, elnök úr. Én igyekeztem időben ideérni, hogy elmondhassam, hogy milyen módosító javaslatok születtek a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm a Shadowknak és a titkárságnak, hogy segítették a munkámat szakértelmükkel. És sikerült így néhány kompromisszumos módosítót megalkotnom. Ezek szerintem általános támogatottságot fognak élvezni. Voltak azonban olyan pontok, amelyekben nem tudtunk teljesen megegyezni. Ezekről fogok most beszélni. Ezekről majd nyilván külön szavazunk. De szerintem összegészében a megoldás, amely született, jó. Ahol nem értettem egyet a kollégákkal módosítók tekintetében, ott ez főleg azért volt, mert úgy éreztem, hogy nem a mi kompetenciánk az, amit ők javasoltak. Tehát a hulladékkezelési hierarchia témája, mint olyan, a Környezetvédelmi Bizottság szakterülete. Tehát jók voltak ezek is, csak nem a mi kompetenciánkba tartozó javaslatok voltak. Azt hiszem így tehát annak, hogy hosszasan beszélnék, végül is annyit kell elmondanom. Ennyit kellett elmondanom, és most inkább a kollégáknak adom meg a szót, ha úgy érzik, hogy beléjük szorult valami. Elnök, van-e bárkinek hozzáfűzni valója, sérelme, beléjük szorult véleménye? Köszönöm, elnök, asszony, elnök úr. Örülök, hogy Csicseszter úr ilyen jól együttműködött a Shadowkkal a vélemény kapcsán. És azzal is egyetértek, hogy a megszületett kompromisszumok jók. Abban is egyetértek vele, hogy az ITRE véleménynek az energiatémákra kell koncentrálnia, és van egy általános felvetésem. Ugye a bioüzemanyagok és a bio hulladékból származó bioüzemanyagok szerintem nem kapják meg a szövegben azt a hangsúlyt, amely érdemelnének. Itt 10%-os célkitűzésről van szó, hogy a közlekedési ágazatban legalább 10%-ot bioüzemanyagokkal fedünk le. De ennél több itt igazán konkrétum nincs, és kicsit úgy érzem, hogy a megújuló energiákról szóló és a hulladékkezelés irányelvvel, amit itt mi is javaslunk, nem nincs összhangban. Ha a biohulladékból, organikus hulladékból üzemanyagot akarunk kinyerni, akkor ö, úgy érzem, hogy a 246-os módosító, amit én benyújtottam, ezt ö, tisztába tenné. Ugyanis szerintem, ha organikus hulladékból bioüzemanyagot állítunk elő, akkor ez a recycling célok elérését is számosíthatóan szolgálja. Ensó úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy munkát végzett Chichester úr. Figyelemre méltó a szöveg, amelyet összeállított. De hogy ő maga is elmondta, én is úgy érzem, hogy az organikus hulladékok feldolgozása nem pusztán energia célú lehet. Ennek a különböző feldolgozásai egyéb környezeti célokat is szolgálhatnak. Tehát úgy érzem, hogy az energia generálás mellett az ilyen organikus hulladékból például azoknak a ö, trágya ö, jellegű felhasználására is fel kell hívni a figyelmet. És ö, nyilván ez a hulladék kategóriától függ, hogy milyen konverziós, rekonverziós folyamatok lehetségesek. De úgy tűnik, hogy a hulladék 100%-ából mindösszesen 50% jelenik meg a hulladéklerakókon. Tehát sokkal több hulladék keletkezik, mint amennyiről tudunk. És az én módosítóm arra, illetve egyes országokra próbál nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy valósítsák már meg végre a szelektív hulladékgyűjtést. Módosítomban javaslatot teszek arra, hogy a még fel nem tárt hulladékot jutalmazzák, ha azt valaki feltárja. Tehát igenis meg lehetne teremteni az eddig láthatatlan hulladék piacát is. És vannak mindig olyan emberek, akik ebből akár hasznot is húzhatnának anyagi értelemben. És az eredménye ennek az lenne, hogy tisztább lenne a környezetünk, és több üzemanyag, nyersanyag állna rendelkezésre. Megadom Brempt asszonynak a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném a szöveg szerzőjének kifejezni hálámat. Ez azt hiszem a végleges szövege most már a véleményünknek. A módosítók és a kompromisszumok, amelyeket Richester úr megalkotott, végül is oda vezettek, hogy kiváló minőségű lett a véleményünk. Uh, a kompromisszumos módosítók közül az egyikre szeretnék itt kitérni. A, az organikus hulladék kapcsán ugye felmerült, hogy hulladék hierarchiát kell felállítani. És érdemes lenne a biohulladékokra külön pénzeket szánni, és én azt a véleményt képviselem, hogy ebben a hulladék hierarchiában igen fontos, hogy hangsúlyozzuk a recycling jelentőségét az energia célú hasznosítással szemben. Mert a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében, ugye nem szolgálja a széndiokszid kibocsátás csökkentését, hogyha mindenből üzemanyagot csinálunk. A talajvédelem is fontos szempont lehet ilyenkor, a komposztálás például. A recyclingnak ez a módja. De mindezen véleményeltérések ellenére úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosító vállalható, és majd a plenárisra kerül de én továbbra sem értek egyet azzal, hogy ezt mind egy irányelv szabályozza. Külön irányelvre lenne szükség az organikus hulladékokról. Ezt továbbra is fenntartom, ezt a véleményemet. Hvala lépa. Szizeli asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csicseszter úrnak pedig én köszönöm a kiváló munkát. Nagyon jó volt az együttműködés valamennyi érintett shadow között, és számos módosítót befogadott, a úr, közösen tudtuk ezeket megfogalmazni. Lényegében frakción valamennyi módosítója belekerült a kompromisszumokba. Más módosítókat is támogatok még azonban, és két aspektust ki szeretnék emelni. Az organikus hulladékok és a recycling nagyon fontos elemei a, a bioüzemanyag termelésnek. És ebben a kontextusban nagyobb szerepet kell játszaniuk. A második megjegyzésem pedig az, hogy amit jogalkotási téren el tudunk érni ezekkel a kompromisszumokkal, az nem kevés. Én értelemben fogjuk a szavazólistánkat is összeállítani. Megadom most a bizottságnak a szót. Spunár úr képviseli most a bizottságot ebben a témában. Vagy tévednék? Mondja az elnök. Nincs itt már a bizottságtól senki? Elnézést nem láttam. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a szerzőnek ezt a kiváló minőségű véleményt. Nyilvánvaló, hogy önök, mint energiával foglalkozó szakbizottság inkább az energiahasznosítást emelik ki, mint a, az egyéb aspektusokat. A bizottság számos főosztályán, a környezeti és energiaügyi főigazgatóságon is téma nálunk ez a kérdés. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik megemlítették a hulladék hierarchiát, hogy ezt megtették mert miközben tudjuk, hogy az energiakinyerés lehetséges és jó dolog az organikus hulladékokból, az alapvető hierarchia által előírt szempont az, hogy ezeket először más módon kell ciklálni. A hierarchia azt diktálja, hogy ha az elemzések arra mutatnak, hogy más módon is lehet hasznosítani egy organikus hulladékot, mint az elégetéssel, és ez környezetbarátabb, akkor így kell eljárni. Ezek persze kivételes helyzetek, amikor mégis az üzemanyag hasznosítás dominál. Az üzemanyag, bioüzemanyagok esetében mindig tehát konkrét elemzésre van szükség, hogy az adateljárás eljárás megfelele a hierarchia elvének. A bizottság arra kért minket, az önök bizottsága, hogy a, az üzemanyag célú hasznosítás kimeríti a recycling definícióját. Meggyőződésem, hogy a recyclingba nem tartozik bele az üzemanyag, bioüzemanyag gyártás. Tehát igaz ugyan, hogy EU szinten a bioüzemanyagok gyártás hát néha így nevezik, de ez jogalkotásra lenne szükség, hogy ezt így lehessen tenni. Ugyanakkor a tagállamok, amikor a nemzeti recycling céljaikat megfogalmazzák, előfordulhat, hogy a bioüzemanyagok gyártásának nagyobb prioritást szánnak, mint a recyclingnak. Tehát erre nem kötelesek, hogy betartsák a sorrendet. Köszönöm. Kíván egy Csicseszter úr még záró megjegyzéseket hozzáfűzni a témához? Igen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kollégák, a pozitív hozzászólásokat. Két gondolatra szeretnék még visszatérni. A recycling definíciójára. Folyamatos harcot vívok annak érdekében, hogy a hulladékból energia, az Energy from Waste tevékenységet én recyclingnak minősítettem, de ez tudom, hogy még lezáratlan kérdés, és megértem azt asszony erre vonatkozó eltérő véleményét is. Ami azt illeti, amit Brepp asszony javasolt, hogy külön irányáról lenne szükség én nem, nem tartom ezt jó gondolatnak, nem szeretnék még sokkal több irányelvet ezen a területen, nem látom ennek a szükségét. Azt hiszem, abban egyezhetünk meg, hogy ebben a pontban eltér a véleményünk. De mivel a mi jelentésünk, amelyhez véleményt írtunk, a hulladék belül az energia generálásról szól, és mi csak a Környezetvédelmi Bizottság jelentéséhez írunk véleményt. Itt úgy gondolom, hogy ez végképp nem a mi kompetenciánk, hogy új irányelv megalkotására tegyünk javaslatot. És továbbra is kitartok amellett, hogy ez az anyag jó, és holnap a szavazás is majd ezt igazolja. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm. Ezzel lezárom a vitát erről a napi pontról, mivel más nem jelentkezett szóra, és az ülést is berekeztem. Öt perc múlva folytatjuk azonban a koordinátorokkal. Öt perc szünet következik. Das heißt bitte, dass die anderen Gäste den Saal verlassen, damit wir zügig weiterarbeiten können. Wir sehen uns morgen 9.30 Uhr. Holnap 9.30-kor találkozunk a szavazáskor. És kérem, hogy a vendégek akik nem jogosultak a koordinátorok ülésén részt venni, most hagyják el a termet.